megvásáról van szó, tehát Morvai képviselőasszonynak adom meg a szót úr elnézését kérem úgy érzem hogy nem csak velünk szemben tiszteletlenség és méltóságon aluli hogyha ilyen körülmények között kell beszélni hanem a választóinkkal is úgyhogy megkérem hogy legyen kedves egy három percet adni arra hogy a társaink eltávozzanak a szavazást követően és utána nyissa meg a szavazatmagyarázatokat. én nem sértem meg azzal a választókat hogy ilyen körülmények között beszélek. köszönöm. Chiedo anche ai colleghi. Teljesen egyetértek önnel. Valóban kérem közben a kollégákat, hogy próbálják minél csendesebben elhagyni az üléstermet. Jó, akkor egy-két percet várjunk, hogyha önök is egyetértenek, mielőtt érdemben neki kezdünk a szavazatmagyarázatoknak. Possiamo iniziare. Eh, Azt hiszem, hogy kezdhetjük, illetve folytathatjuk a szavazat magyarázatokkal. Még egyszer mondom, EU Koszovó stabilizációs testes megalapodás, Lunacek asszony ajánlása, az első téma Morvai képviselő asszony. Parancsoljon, egy percre kap szót a koszovói társulási megállapodással kapcsolatban tartózkodással szavaztam a következők miatt az igen szavazat mellett szólt volna az hogy a nemzetközi közösség elérte hogy koszovóban a szerbeknek teljes körű autonómiája legyen és logikusan következtettem arra hogy ha ez gy történt akkor a magyaroknak a jelenlegi szerbia területén délvidéken is el lehet majd érni a teljes körű autonómiát illetőleg nemzeti önrendelkezést. amiért viszont mégsem szavazhattam igennel az az hogy szemtanúja voltam annak amint dél magyarországra áramlottak a koszovói menekültek akik szegénységre panaszkodtak korrupcióra panaszkodtak teljes káoszra az országukban. na most az csodával lenne határos hogyha fél évvel ezelőtt vagy egy szűk évvel ezelőtt ez gy volt most meg olyan paradicsomi állapotok lennének amit ez a jelentés ler és ami alapján társulási szerződésre kerülne sor. köszönöm szépen! deva képviselő egy deva képviselő. Allora l'onorevole Deva evidentemente non vuole intervenire. Tűnik, hogy Deva úr nem akar beszélni, nem akar hozzászólni. Én vagyok az, elnök úr? Elnök úr, a koszovói stabilitás kérdése nagyon fontos elemét képezi az Európai Unió a mediterrán térségben békért és stabilitásért tett erőfeszítéseinek. Koszovóban hatalmas felfordulás volt, és hogyha megnézzük ezt az országot, ez példa lehet arra, hogy a konfliktus helyzetből hogyan lehet békére eh, áttérni. De egyes dolgokat mindeközben elfelejtettünk, amelyek Koszovóval kapcsolatosak voltak, mert más dolgokkal foglalkoztunk. Úgyhogy itt az ideje annak, hogy emlékezzünk arra, hogy ma délelőtt egy olyan országról beszélünk, amely hatalmas szenvedésen van túl, és nagyon fontos, hogy erősítsük az ország fele nyújtott segítőkezet. Köszönöm szépen, jár képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megszavaztam ezt a jelentést, Természetesen nem mondhatjuk, hogy Koszovóban minden rózsás, nagyon sok mindent lehet kritizálni, a politikai helyzetet, a korrupciót, a nem megfelelően kiépített jogállami rendszert, a másik oldalon viszont együtt kell működnünk Koszovóval, a teljes jogú tagság és a ö, nem tagság között kell, hogy legyen valami átmenet. És nagyon sok tagállamon, szomszédos országgal kell foglalkoznunk. Hogyha az ott élő embereknek nincs reményük, nincs kilátásuk a gazdasági és politikai stabilizációra, akkor útnak indulnak és az Európai Unióban igyekeznek letelepedni. Ismerjük az ezzel emiatt ki felmerülő konfliktusokat, úgyhogy gazdasági, politikai javulás nagyon fontos, már csak meg kell próbálni, már az is sokat számít. Ezért szavaztam mellette. Köszönöm, Mánikinsz képviselő, következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők. A stabilizációs és társulási egyezmény Koszovóval nagyon fontos lépés az helyzet a Balkán régió stabilizációja szempontjából. Ez nagyon fontos lépés Koszovó Európai Uniós tagsága felé. Azt remélem, hogy ez majd az országban való fejlődést is stimulálja, és az emberi jogokat erősíti az országban. Emellett azonban hadd mondjam el azt is, hogy nagyon fontos ez a mai szavazás. Figyelembe kell vennünk a szerb kisebbség helyzetét is az ország északi részében. Ez az egyezmény nem vonatkozik erre. Ez az egyezmény a békés egymás mellett élést kellene, hogy erősítse, és reméljük, hogy ezt meg is teszi, ezért szavaztam mellette Kaputó képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy Federica Mogherini főképviselő mondta, az egyezmény aláírásakor, ezzel az egyezménnyel Koszovó és az Európai Unió között egy új éra indul. Ez az egyezmény hozzájárul a jólét terjedéséhez, hozzájárul a stabil és fenntartható növekedést ösztönző környezet kialakulásához. A koszovói terület továbbra is reformokat kell, hogy bevezessen, modernizálni kell az országot a gazdasági növekedés biztosítása és a jobb jövő biztosítása érdekében. Koszovó előtt még nagyon sok kihívás van, úgyhogy azt remélem, hogy a szükséges bátor lépéseket megteszik majd, hogy folytassák sikeresen a csatlakozási tárgyalásokat, közeltési tárgyalásokat. Posztpisi következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, én is megszavaztam ezt a javaslatot Számos Európai Uniós ország nem ismerte el Koszovót, mint független államot. Azt gondolom, hogy mégis fontos az, amit elmondott az előttem szóló is, hogy stabilizáljuk a régiót, a Balkánt, és olyan kép, kapcsolatokat építsünk ki ezekkel az országokkal, amelynek köszönhetően a gazdasági fellendülés megindulhat, egy biztonságos gazdasági térség jön létre. Nagyon sokáig fog tartani, míg a szükséges reformokat bevezetik Koszovóban, az állami szinten, a társadalmi szinten, ez világos, de ezzel üzenetet küldünk Koszovónak, és lehetőséget adunk arra nekik, hogy szorosabban működjenek együtt az Európai Unióval. Azt gondolom, hogy ez Balkán és egész Európa számára nagyon fontos, ezért szavaztam meg, Sógor úr, egy perc örömömre szolgál hogy a mai szavazással várhatóan életbe léphet a koszovó és az európai unió közötti stabilizációs és társulási megállapodás és csatlakozom azokhoz akik koszovó elismerésére bátortják azt az öt tagállamot köztük saját országomat romániát is amelyek eddig ezt nem tették meg. ugyanakkor szeretném aláhúzni hogy a nyugat balkán országainak sikeres európai integrációja elképzelhetetlen az itt őshonos etnikai csoportok együttélésének rendezése világos és számon kérhető szabályok felálltása nélkül. bár a megállapodás nem sok szót veszteget erre a területre csak általánosságokban beszél a kisebbségekhez tartozó személyek védelméről a tapasztalat sajnos azt mutatja hogy ez nem elegendő. a már csatlakozott országokban visszalépés figyelhető meg a kisebbségi jogok alkalmazása területén az általános vállalásokat nem tartják be a tagállamok az eu pedig nem fordt er-, elég figyelmet erre a területre annak ellenére sem hogy ez forty millió uniós polgárt érint. azt gondolom a koszovói albánok pontosan tudják mit jelent kisebbségnek lenni most rajtuk a sor hogy méltányos együttélési ajánlatot tegyenek a koszovóban élő szerb kisebbségnek. köszönöm. Polcsák. Köszönöm szépen, Polcsák képviselő következik. Egy percre tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden nemzet és minden közösség önmeghatározása, önrendelkezése nagyon fontos elv, alapelv, amely az ENSZ kartájában is szerepel, és más nemzetközi egyezményekben. Például egy fontos probléma, amely fennáll sok országgal kapcsolatban, amelyek megtagadják ezt a jogot másoktól. Nagyon örülök annak, hogy támogathattam ezt a jelentést. Azt gondolom, hogy Koszovónak megvan minden adottsága ahhoz, hogy államként működjön, mind a mellett persze vannak egyes kérdések, amelyek még megoldásra kell, hogy kerüljenek, de nem akarok Morvai asszonyal szembe menni, azt gondolom minden országnak joga van a stabil jövőhöz, és ez Koszovó számára is fontos, és az egész kontinens számára szükséges ez. Ezért támogatom teljes mértékben azt, amit Sógor képviselőtől hallottunk. Libero scambio con Georgia, Moldova e Köszönöm szépen. Következik a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött egyezmény. Zanoka asszony az első hozzászóló. I voted against this resolution. Köszönöm, elnök úr. E, ellene szavaztam ennek az állásfoglalásnak. Tegnap beszéltünk arról, hogy a kettős mérce hazugságok, ezekre épülnek a megközelítéseink. 34-es ma elfogadott bekezdésben ez mind megjelenik. A Donetskben például az ideglenesen megszállt területekről beszélünk. Kik a megszállók? Hát az ott élők. A kievi hadsereg bombázza a Donetskieket. Ön szerint a megszálló valóban egy 18 éves lány, Júlia Donetszki, aki két kezét és két lábát vesztette el, amikor a trollibuszt találat érte. Egy személyesen követtem eh, az ő sorsát, hogy művégtagokat kapjon, de ez egy kiragadott példa csak. Ezrek, tízezrek vesztették életüket, illetve sérültek meg. Per un minuto. Jár úr, egy perc magyar ember vagyok magyar európai parlamenti képviselő tehát eh, amikor eh, az ukrán társulási szerződésről kell szavaznom elsődlegesen a jelenlegi ukrajna területén élő magyar emberek emberi jogait eh, szeretném értékelni. a kárpátaljai magyarokkal kapcsolatban még csak kimondani se lehet azt a szót hogy nemzeti önrendelkezés hogy autonómia ugye ellentétben azzal amit koszovóval kapcsolatban és az ott élő szerbekkel kapcsolatban mondtunk illetőleg ugye az európai unió is minden lényeges emberi jogi dokumentumában rámutat arra hogy a nemzeti önrendelkezéshez való jog egy alapvető kollektv emberi jog hogyha a jelenlegi ukrajnában ezt valaki kimondja netán az hogy a magyaroknak is van önrendelkezési joguk joguk az autonómiára ruszinokkal vagy e, e, egyébként akkor e, ez valamiféle reakciót vált ki megbüntetik az illetőt az is előfordult nem egy esetben hogy e, parlamenti képviselőt és másokat kitiltottak ukrajna területéről emiatt. tehát a véleménynyilvántási szabadságot sem tisztelik és a nemzeti önrendelkezési jogot sem. ilyen körülmények között nemmel szavaztam a társulási szerződésre. köszönöm. Most kapja meg Jár úr a szót, elnézést, köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen találhatunk okokat arra, hogy ne támogassuk ezt a gazdasági egyezményt. Eh, ez, én az optimistákhoz tartozom. Én azt gondolom, hogy a gazdasági együttműködés jobb, mint az embargó. A gazdasági együttműködés kapcsolatokat teremt, és eszköz lehet arra, hogy a politikai, gazdasági helyzetet eh, javítsuk, eh, és összességében reményeket akarunk elteni eh, az érintett országokban. Én utalnék arra, amit Koszovóval kapcsolatban is mondtam, már csak ezért is fontos és megéri megszavazni ezt a jelentést, mert a gazdasági együttműködés a stabilitást erősíti, a kirekesztés ennek az ellen, ellentétét váltja ki. Én inkább optimista vagyok, mindemellett természetesen figyelemmel kell kísérnünk ezt az utat, és azt, hogy mi lesz ennek az eredménye, úgyhogy egyetértek a kritikusokkal is. Köszönöm szépen, ma még kis képviselő következik egy perce. Köszönöm szépen, elnök úr. Én voltam a jelentéstevője a grúziai eh, jelentésnek, eh, és mindig is figyelemmel kísértem a grúziai eseményeket. Ezért mondom örömmel azt, hogy nagyon sok olyan dolog van, amelyek köszön, amelyeknek köszönhetően Grúzia, Moldávia és Ukrajna közelebb kerülhet az Európai Unióhoz. Ezért tartom fontosnak a szabadkereskedelmi egyezmény aláírását, és azt remélem, hogy az ukrajnai állampolgárok majd vízummentesen utazhatnak az Európai Unióba. Mégis elutasítottam ezt a jelentést. Szerettem volna megérteni azt, hogy Miért kell ezt az orosz ellenes nyelvezetet támogatni? Valóban azt gondolják, hogy ez előre visz bennünket? Nem tudunk konstruktív párbeszédet folytatni Or- Oroszországgal. Er-, e-, ennek a jelentés nyelvezet is ezt mutatja, ezért szavaztam ellene. Kaputó képviselő egy perc. Köszönöm, elnök úr. A társulási és szabadkereskedelmi megállapodás, amit az Európai Unió aláír Moldovával, Grúziával és Ukrajnával, egy komoly előrelépés ezen országok számára. Ez természetes következménye annak a 20 éves nagy folyamatnak, hosszú folyamatnak, amit láttunk, partnerségi folyamat, természetesen folytatni kell a munkát, oda kell hatni, hogy a jogállamiság kiteljesedjen, jó legyen a kormányzás minősége, és növekedjen a gazdaság a világnak ebben a régiójában. Meg kell, hogy legyen a politikai akarat bennünk arra, hogy együttműködjünk ezekkel a partnerországokkal annak érdekében, hogy eldöntsük, hogy milyen intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy egy fenntartható jövőkép jövőképet élvezhessenek az ott élők. A reformot visszafordíthatatlanná kell tenni, meg kell formálni a közigazgatást és az igazságszolgáltatást. Poszpisil úr következik egy perc. Köszönöm, elnök úr. Én eh, Csehországból jövök, a Cseh köztársaságot képviselem. Ez egy olyan ország, amely eh, tragikus eh, tapasztalatokat szerzett a kommunizmusból, és éppen ezért mindig is támogatni fogom a gazdasági együttműködést és a partnerséget az Európai Unió és a volt Szovjetunió tagállamaival. Politikai okai vannak, geopolitikai okai vannak ennek. Oroszország soha nem alszik. Mindig is arra törekszik, hogy a volt köztársaságaiban megerősítse befolyását. És ezt látjuk minden nap. Látjuk azt, hogy milyen problémák keletkeztek például Moldáviában. Tehát támogatnunk kell a volt szovjet köztársaságokat, partnernek kell tekinteni, együtt kell működni velük, és javítani kell a gazdasági helyzeten is. De az első ódleges oka annak, hogy támogatottam ezeket a megállapodásokat, az geopolitikai, nem szabad őket visszalökni a Oroszország karjaiba. Kelejt. Sojtrova képviselőasszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Én támogattam ezt az állásfoglalást, amely a társulási egyezményről szól Grúzia, Moldova és Ukrajnával kapcsolatban nem támogattam a kommunista párt javaslatait, amelyek a demokratikusan megválasztott moldaviai kormányt ásták volna alá ennek hatalmát ásták volna alá. Tegnap nem tudtam köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, de ne, és nem történik meg gyakran az, hogy Hán biztos és az Európai Bizottság valóban a vízum liberalizációs politikával kapcsolatban elégedetté tesznek. Én biztos vagyok benne, hogy Ukrajna nagyon elégedett most, és nagy elvárásokkal tekint a vízummentes utazásra. Ezért szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak és Hán biztos úrnak. Köszönöm. Anna Mánsz képviselő következik. Én ellene szavaztam ennek a javaslatnak. Nem szabad kereskedelemről van szó itt, hanem az Európai Unió geopolitikai, geopolitikai stratégiát folytat ezzel. Ha az Európai Unió ennyire támogatja a szabad kereskedelmet, akkor az Oroszországgal szembeni szankciókat szüntesse meg, hiszen ezek rendkívül negatív hatással vannak a, a gazdákra. Guy Verhofstadt és kollégái csak erősítették, mélyítették a problémákat. Itt és most egy egyezményt benyújtani Ukrajnának az Európai Uniós tagságra, és ezzel egy új hidegháborút indítani? Nem, erre nemet kell mondanom, Polcsák képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én hadd mondjam jegyzőkönyvbe, hogy támogattam ezt a társulási egyezményt. Ezek gazdasági kérdések, amelyekről beszélünk, a szabadkereskedelmi egyezmények témája, tehát szabad gazdasági kérdés. Természetesen a nemzeti kisebbségek helyzetét figyelni kell, de hát ezek az egyezmények másról szólnak. Nagyon fontos az, hogy nem mi mondjuk meg azt, hogy egy másik ország hogyan kezeli a kisebbségeit, ez nem a mi kompetenciánk. Ami Moldovát illeti, hát bizony vannak kétségeim. Itt vannak kérdések, amelyeket fel kell tennünk. Lehet, hogy egy olyan helyzetnek leszünk tanúi, ahol az orosz oligarchák Moldovában vívják meg a harcukat, mint ahogy ezt tették ezt Koszovóban, és lehet, hogy ezek akár kormány, akár ellenzék soraiba is beszivárognak. Köszönöm szépen! Köszönjük a következő napirend a kölcsönös védelmi klauzula állásfoglalási indítványokkal kapcsolatban Morvai asszony kapszótásaként a kölcsönös védelmi klauzulával kapcsolatban nagyon érdekes jelentések illetőleg indtványok születtek a különböző pártoktól. nagyon tetszett az hogy a terrorizmus elleni fellépéssel kapcsolatban végre többen is kimondták a lényeget például az fdd azt rja hogy mivel az eu területén végrehajtott utóbbi terrortámadások nyilvánvalóvá tették ez az i pont bocsánat a tolmácsolás kedvéért mondom nyilvánvalóvá tették az információcsere hiányát valamint az európai titkosszolgálatok közötti együttműködés és tevékenységük összehangolása terén tapasztalható súlyos hiányosságokat illetőleg eh, például a zöldek rámutattak a fegyverkereskedelemmel kapcsolatos problémákra a terrorizmus finanszrozására végre elkezdtek ezek a jelentéstervezetek vagy hát eh, állásfoglalástervezetek a lényegről beszélni és nem arról vagy nem azt próbálják erőltetni hogy a titkosszolgálatok állampolgárok nagy nagy csoportjait akiknek semmi közük nincs a terrorizmushoz megfigyeljenek lehallgassanak és a többi. nem ez a válasz a terrorveszélyre. señor e, e, e, nasza wspólna polityka obronna powinna wyrazić. a közös vételemről szóló klauzula az alapvetően a, alapvetően a NATO-ban kellene, hogy megvalósuljon, mert három negyede a tagállamainknak NATO tag is. E, egyébként is az első prioritásunk a biztonság e, amennyiben a tagállamok 75%-a NATO, nem látom akadályát annak, hogy miért nem tudjuk Lettország vagy Észtország biztonságát jobban garantálni. Amennyiben tényleg közös, kölcsönös védelemben gondolkozunk, akkor aktívabbnak kell lennünk a NATO-ban, és kevesebb papírdeklarációt gyártani, illetve skizofréniáról tenni tanúbizonyságot, mert itt az EU-ban úgy teszünk, mint hogyha nem lennénk tagjai egy olyan szövetségnek, amely egyébként hatékonyan biztosíthatja a biztonságunkat. Eh, Mamikins eh, képviselő, köszönöm eh, elnök úr, a szörnyű terrorista támadások után Franciaország lett az első ország az európai történelemben, amely a 42-es cikk 7-es bekezdését idézte meg, és nem pedig a 227-est, amely a szolidaritási eh, klauzula. A tagállamok nagy része eh, kedvezően reagált a francia kérésre, ami teljesen normális, mert nem lehet a terrorizmus ellen csak egy országban fellépni. Eh, a szolidaritás minden tényezőjét mozgásba kell lendíteni, és oda kell figyelnünk arra is, hogy jobban átgondoljuk, hogy a 42-es cikk 7-es bekezdése ténylegesen milyen következményekkel jár, hogyan lehet aktiválni, mert ha egyszer előfordult, előfordulhat máskor is. Az ilyen mechanizmus pedig jogszerű kell, hogy legyen és helyes. Kaputó úr, egy perc. Köszönöm, elnök úr. A szolidaritás, a közös segítségnyújtás, a kölcsönös védelem kell, hogy legyen az uniós tagállamok között az kiindulási alap. Franciaország irányába a tagállamok mind kinyilvánították a arra, hogy a párizsi terrortámadásokat követően segítséget nyújtanak. Ugyanakkor attól tartok, hogy nincsenek meg a gyakorlati rendelkezéseink, szabályink arra, hogy valóban éljünk a kölcsönös védelmi klauzulával. A, főképviselő asszony azért azt mondja, Mogherini asszony, hogy a kölcsönös védelmi klauzúrá vonatkozó részletes szabályokat ki kell dolgozni a tanácsnak, eh, ezért eh, a, ezt meg kell tenni annak érdekében, hogy sürgősen érbe lehessen ezt léptetni, amikor a tagállamok rászorulnak erre a segítségre. A védelmi kérdésekről szóló alapszerződési rendelkezések nem mindig világosok. Láthatjuk közel-keleten is, hogy mennyire hiányzik egy közös európai megközelítés. Posztus úr következik. Köszönöm, elnök úr. Természetesen én is az állásorolás mellett szavaztam, mondanom sem kell, hiszen nekem is meggyőződésem, hogy háborúban állunk a terrorizmussal szemben az egész európai civilizáció áll eh, harcban. A kollégák említették, hogy a Lisszaboni Szerződés 42-es cikkének 7-es bekezdése most először valóban életbe léphet. Annak érdekében kell valamit tenni, hogy ne csak nagy szavak, terjengős állásfoglalások szülessenek, hanem valóságban is megvalósulhasson a kölcsönös védelem. A cseh köztársaság szeretne segíteni Franciaországnak, például a Mali ban segítjük a franciák munkáját. Természetesen ez az EU-s mechanizmuson kívül van, jó lenne, hogyha konkrétabb lenne felépés. Wolf úr, köszönöm, 1975-ben a britek arra szavaztak, hogy az európai közösségbe belépnek, mint szabad kereskedelmi szervezetbe. Idén arról szavazunk, hogy benn maradjunk az Európai Unióban mi britek. Egy kölcsönös védelmi klauzula tulajdonképpen egy európai hadsereget jelent. Mi egy nem egy birodalom része akartunk lenni, hanem egy szabadkereskedelmi térségbe léptünk be. Nem akartunk egy folyton terjedő unióba belépni, nem akartunk egy olyan szervezet tagja lenni, amely állandóan szembe megy Amerikával és NATO-val, azzal a NATO-val, amely megvédte Európát, amikor az EU-nak ez nem sikerült. Állandó katonai szövetség jön létre, egy európai hadsereg, ezért nem tudtam mellette szavazni. Nem hiszem, hogy meg kell engednünk azt az Európai Uniónak, hogy egy, az Unió egy saját hadsereggel rendelkező birodalmá váljon. Én a nemzetállamban, a szabadságban, demokráciában hiszek, és remélem, hogy a britek eh, ki, megszavazzák népszavazáson azt, hogy kilépünk az Európai Unióból. Köszönjük! A napirend értelmében a következő téma az uniós prioritások az EIT 2016 évi üléseire vonatkozóan, Elsőként Morvai asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Az ENSZ emberi jogi témáival kapcsolatos prioritásokról eh, szóló állásfoglalási indítványokat eh, nem tudtam megszavazni, azért mert borzasztó álságosnak tartottam, hogy eh, mindegyik állásfoglalási indítvány hangsúlyozta hogy a külső országokban tehát az eu n kvüli országokban nagyon fontos lenne a polgári és politikai szabadságjogokat és a szociális és gazdasági jogokat egyformán egymástól elválaszthatatlanul kezelni. ezzel természetesen tökéletesen egyetértek de hat és fél éve vagyok itt ugye ebben a rendszeresen egyébként üres e, teremben és hallgatom azt hogy a saját hazámat magyarországot újabban lengyelországot hogyan álltják pellengérre az álltólagos politikai jogok e, szabadságjogok megsértése miatt de soha senki nem kérdezett rá hogy hogy van az hogy magyarországon vagy lengyelországban egy ápolónő egy tűzoltó egy pedagógus az ötödét keresi annak mint a nyugati országokban senki nem kérdezett rá hogy a munkavállalói jogok eh, miért járnak annyira gyerekcipőben miért nincsenek erős szakszervezetek majd amikor itt ezzel foglalkoznak akkor kérjék ezt másokon számon. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Az európai baloldal az állásfoglalása mellett állásfoglalásban azt mondja ki, hogy az Európai Parlament által meghatározott és elfogadott elvek mellett kell kiállni, vagyis a nyugat-szaharai emberi jogokat meg kell védeni, és az itt fogvatartott állampolgárokat pedig szabadon kell engedni. Nem tehetünk ölbete, nem ülhetünk ölbetett kézzel, a taktika egyre romlik. Marokkó egyszerűen hallgat a témával kapcsolatban. Ezt láttuk, akkor is, miután norvégiai és svéd emberjogi jogvédőket utasítottak ki az országból. A politikai fogvatartottakról beszélünk, Spanyolországot fel akarjuk szólítani arra, hogy adjanak politikai menedékjogot ezeknek a személyeknek. A fiatal munka nélküliekkel szolidaritást kell mutatnunk a nyugat-szaharai térségben, és a marokkói elnyomás alatt szenvedőkkel is. Jurek képviselő, köszönöm szépen elnök úr. Az elmúlt két évben a szlovákok, a szlovénok és a horvátok nemzeti referendumokat, népszavazást tartottak családügyi kérdésekben, és a homoszexuális mozgalmakkal kapcsolatban. Hasonló a család, mint fogalom megvédése homoszexuális mozgalmakkal eh, szemben. Hasonló fogalmakat találunk az eh, magyar alkotmányban is. Eh, ahelyett, hogy az ENSZ-ben mutatnánk be az álláspontunkat, legalább tiszteletben kellene tartania az Európai Unió, Uniónak a tagállami népszavazáson kinyilvánított véleményt. Az Európai Parlament azt akarja, hogy változzunk meg, nem képviselni akar bennünket más szervek előtt, hanem, hanem azt akarja, hogy megváltozzunk. Ez az Európai Unió politikája. Köszönöm, Mamikins képviselő, egy perc. Köszönöm. Köszönöm. Az etnikai és vallási kisebbségek jogainak megsértése az nyilván egy valóságos probléma, de emellett sérülnek a gyermekek jogai, a nők jogai. Ez csak bizonyítja azt, hogy mennyire fontos aktívnak maradni az ENSZ-ben, illetve az ENSZ emberi jogi tanácsában. Ezek egyetemes értékek, és ezeket figyelembe kell venni, tiszteletben kell tartani. Ugyanakkor kritikával kell illetnem az ENSZ emberi jogi tanácsát, mert eh, ott eh, blokkszavazás történik, amely bizonyos régiók dominanciáját eh, hozza elő. Ezek a blokkok leginkább Izrael pelengére állításával vannak elfoglalva. Eh, ráadásul eh, eh, sajnálatos, hogy Szaúd-Arábia egy ilyen blokknak a vezetője lehet. Köszönöm, Sajdrovászony. Köszönöm, elnök úr hadd magyarázzam el, hogy miért nem tudtam az Európai Parlament állásfoglalását megszavazni, tehát nem szavaztam igennel. A az állásfoglalási tervezet tartalmaz a lelkismeretem számára elfogadhatatlan kitételeket. Nem kényszeríthetünk ultraliberális etikai elveket emberekre, például e, szexuális kisebbségek jogait, illetve az abortuszhoz való jogot nem kényszeríthetjük e, másokra. Én sajnos kisebbségben találtam magam, ezekkel a, ezzel a véleményemmel. Ugyanúgy, ahogy kisebbségben maradtam azzal az álláspontommal, hogy az izraeli telepek ássák alá a biztonságot a közel-keleten. Miután, miután ezekben kisebbségben maradtam, nem tudtam megszavazni az állásfoglalást sem. Köszönjük. A Petíciós Bizottság 2011 évi tevékenységeiről szóló jelentés következik elsőként Morvai asszony. Parancsoljon egy percben. Köszönöm szépen. A Petíciós Bizottság jelentésének a vitájában részt vettem. Ott is felszólaltam, elmondtam, hogy egy féloldalas, rendkívül primitív dokumentummal zárták le a magyar devizahiteleseknek az ügyét, amelyik egy 15 oldalas jogászok által összeválogatott, vagy összert alapos petció volt thirty éve vagyok jogász meggyőződésem hogy ha portásnak odaadták volna azt a fifteen oldalas petciót hogy brálja el lényegesen szofisztikáltabb lényegesen magasabb sznvonalú választ rt volna rá mint a petciós bizottság megbzottja. új oldaláról ismertem meg az európai uniót a fekete humor oldaláról ebben a jelentésben amikor d pontban azt mondja hogy a petciók benyújtói általában társadalmaink helyzetének javtása és jövőbeli jóléte mellett elkötelezett polgárok az hogy e polgárok milyen tapasztalatokat szereznek petciójuk kezeléséről meghatározó lehet az európai integrációról alkotott véleményük alakulása szempontjából. na ebben speciál igazuk van lesújtó a véleményük a petciós bizottság munkájáról és lesújtó a véleményük az egész európai unióról egyre többeknek. köszönöm. köszönöm szépen dalli következik egy percre señor presidente köszönöm szépen elnök úr a podemos nevében mindig is támogattuk a polgárok részvételét a demokráciában, ezért támogattuk ezt a jelentést, és üdvözöljük azt, hogy a polgárok a politikai vitában részt vesznek. Két dolgot hadd említsek ki. Spanyolországból jön a legtöbb petíció, 492 2014-ben, másodszor pedig a legtöbb környezetvédelmi és energiatéma, például a hidraulikus repesztéssel kapcsolatban, illetve a kőolajkitermeléssel kapcsolatban a szigeteken. Itt sajnos aggasztónak tartjuk, hogy egyes területeken antidemokratikus ezeknek az elbírálása, csak egyetlen olyan petíció volt, amely megmozgatta valamennyire az Európai Bizottságot. Az e-, egész Európában élő polgárok szeretnének demokratikusabb és inkább részvételi demokráciánban megvalósuló Európát felépíteni. Jár következik. Köszönöm szépen. A petíciós bizottság nevében és a néppárt nevében hadd mondjam el, hogy örülök ennek a nagy támogatásnak, amelyet kapott a jelentés az Európai Parlamentben. Ez jó hír és jó jelzés, ez a másik pedig az, hogy aggasztott egy módosító javaslat, amelyet kis többség elfogadott, amely arról szól, hogy több munkatársat kellene felvenni a petíciós szakbizottság titkárságába. Nem azért, mert nem akarom nekik megadni ezt a támogatást, de azt gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos vita nem érdemi vita volt, hanem az érdemi érveket teljesen figyelmen kívül hagyta. Hogyha már ezt szeretnénk, akkor szerettem volna ezzel, ezzel a ponttal kapcsolatban egy alaposabb vitát és ez ezt követő szavazást elérni, ezért aggasztott engem ennek a módosító javaslatnak az elfogadása, de összességében örülök annak, hogy elfogadtuk a jelentést. Minkész képviselő, egy percre. Köszönöm szépen. A petíciós bizottság hoz fordulnak a polgárok, mert bíznak benne. 2014-ben kicsit kevesebb petíció érkezett, mint 2013-ban, de általában az eh, petíciók, benyújtott petíciók száma egyre növekszik. növekszik. Ez jó, ez azt jelenti, hogy a polgárok eh, jobban informáltak, és eh, ismerik az Európai Uniót és intézményeit, de ne, felejtjük, ne felejtsük el, hogy a petícióknak kb. 40%-át tekintjük elfogadhatónak. Ez azt jelenti, hogy a tájékoztatás szintje mégsem megfelelő. A polgárok nem tudják, hogy mi az, ami, melyek azok a témák, amelyekben petícióval fordulhatnak az Európai Unióhoz. Tehát nem értik, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottsága konkrétan mivel foglalkozik. Tehát javítanunk kell az információs kampányt, e, tájékoztatást, és e, arra kell bátorítanunk a polgárokat, hogy forduljanak hozzánk a petícióval. Utolsó hozzászólót hallottuk, ezzel a délelőtti ülést berekeztem, és 15 órakor folytatjuk.